ki, hogy a jegyzőkönyvet ebben a formában elfogadjuk. Az első pontunk a napi renden egy szóbeli választ igénylő kérdés a tanácshoz, közös uniós letelepítési program létrehozása tárgyában.